I think we can start. Úgy érzem, hogy eljött a pillanat. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim! Eheti utolsó ülésünkhöz értünk. Tegnap megejtettük a koordinátorok ülését, a határozatokat köröztettük, ha 11.30-ig, 12.30-ig nincsen ellenvetése senkinek, akkor azokat elfogadottnak tekintem. Most szavazni fogunk. Először próbaszavazást tartunk, megnyitom a szavazást, kérem nyomjanak meg valamilyen gombot. Lezárom a próbaszavazást. Nagyon pozitív eredménye volt. Minden frakció létszámának megfelelően szavazott. Következik a Marinescu jelentés megszavazása. Egyes cím, egyes módosító, mellette ellene tartókodás. Kompromiss 1. Wer ist dafür? Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 347-es per 1 kitámogatja ellene tartózkodás elutasítva. 350-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 356-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 358-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 357-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell, úgy látom. A 357-esről szavazógéppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 18-23 arányban elutasítottuk. Plusz egy szavazat az igeneknél, de így is elutasítottuk. 359-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 363-as szóbeli. Van-e bárkinek ellenvetése? Nincs. Akkor szavazhatunk róla. 363-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 367-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 368-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrzést kérnek a 368-asról. Jó. Zajlik a szavazás. Lezárom a 368-asról a szavazást. A néppártnál egyel többen szavaztak, mint ahányan vannak szokás szerint. Mindig ugyanaz az ember, aki kétszer szavaz. Na? Jó, most már jó. egyenlőség mellett elutasítottuk. De Liberaszki úr ez, kézbe, kézzel történő szavazását hozzá kell adnunk, és akkor elfogadtuk. 20, 23-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 387-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 391-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 392-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 393-as mellette ellene. Ezek megegyeznek, nem kell róla szavazni elnézést. Jó, akkor már elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 394 mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 395-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodással fogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodással fogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodással fogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 396-os szóbeli. Van-e bárkinek ellenvetése? Nincs. Akkor szavazunk 396 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellett, eh, nem visszavonták, 398-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 399-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 400-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 402-es helyett mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 406-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt megegyeznek egy páram, de nem is kell róluk szavazni. 411-es mellette vagy tévedtem? 403-as mégis. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 411-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 412 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 414 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 415-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4.16 és 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os első rész mellette, el, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 419-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 421-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 423-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 424-425 együtt, elutasítva. 426 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni kell. 426 os A néppárt megint egyel több szavazatot adott le. Valaki vegye vissza a véleményét. Négy osról lezárom a szavazást. 16-25 arányban elutasítottuk. 427-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 428 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Huszonhárom tizenhat arányban elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 430-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 431-es szóbeli, van, van nekinek ellenvetése. A szóbeli van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 434-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni kell. A 434-esről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15 plusz 1, 26 ellenében elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 440-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 441 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 442 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 443 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell a 60-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 27-13 arányban elutasított, majd elfogadtuk. Kérem, hogy emeljék a karjukat jobban, és kérem, aki meg beszélgetni akar, az fáradjon ki. 465 mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk. 466-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 467-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 468-asról nem, 62-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 470-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 471-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 472-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 473-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. 20-22 arányban elutasítottuk. 474-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 475-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 476-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 477-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 478-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A következő kettőt együtt szavazzuk meg, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 484-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 486-os mellette ellen elutasítva, 487-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 489-es <coughs> mellette ellene tartózkodás elutasítva, 490-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 491-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Újra szavazunk róla géppel. Lezárom a szavazást. 25-15 ellenében elfogadtuk. 494-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négy os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 496-osról mégis a géppel is szavazunk, mert nem volt annyira egyértelmű ez az elutasítás. A néppártnál egyel több szavazatot látok. Most már jó? 25-15 ellenében elfogadtuk. 497-esről nem. 500-asról szabadunk mellette, ellenne tartózkodás elutasítva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 503-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 504-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 505-ös mellette, ellene tartózkodás ellenőrizni kell az 505-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 17-25 arányban elutasítottuk. 506-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 507-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 508-as mellette ellenőrizést kérnek? Egyértelmű volt. Ám legyen 507-es géppel, megnyitom. Lezárom a szavazást. A néppárt megint egyel több szavazatot adott le még mindig valaki mondja le a szavazatáról. Most már jobb a helyzet. 5 35 arányban elutasítva, azt nem kell elő, ellenőrizni, 508-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 509-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 510-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 511-12 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 514-es mellette ellene elutasítva. 514-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32-8 arányban elfogadtuk. Most nem én vagyok vak, hanem önök nem emelik a karjukat, ez itt a baj. Az egészségnek is jót teszek kis torna, tessenek jobban mutatni, hogy mit gondolnak. 516-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 517-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 518-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 519-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most már szépen látható 520-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 521-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 522-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 524-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 523-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 525-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 526-os módosító és a következő három mind megegyeznek, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 527-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 531-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 534-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 535-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 544-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 547 8950 együtt mellette ellene tartózkodás elutasítottuk őket, 551-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 556-os mellette, együtt van az másik hárommal, mindegyikről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 560-tól 563-ig szavazunk mellette, ellene, elutasítva. 565-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 566-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 560 8-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Megnyitom erről a géppel történő szavazást is. Lezárom a szavazást. 18-24 arányban elutasítottuk. Ötszáz 69-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, megint csak 569-es mellette. Ellene tart, pontosan szavazunk. 18-23 arányban elutasítottuk. 567-es mellette ez nem látszik. Mellette jobb ellene tartózkodásra elfogadtuk. 570-es mellette mellette, ellene elutasítva. 571-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 572-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom, hogy elfogadtuk, de jobb, ha ellenőrzöm, tessenek megmutatni gombbal is, hogy mit gondolunk. Lezárom a szavazást. 16-27 ellenében elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 582-es mellette ellene tartózkodás. Én csak 7 embert látok szavazni. Ez alapján hogy döntsek? 582-es mellette ellene tartózkodás. Ezt így is ellenőrizni kell. Szoros volt, 582-esről géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 20-22 arányban elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 585-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 586-os mellette, ja nem, erről nem kell szavazni, 587-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most egy csomóról együtt szavazunk, 588-től 592-ig, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk őket. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 593-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 595 90, ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 596-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 597-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 598-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 599 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 600-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 602-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 601-es mellette ellene tartózkodás utasítva, 603-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadta. 606 606 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 605 okafogyottá vált, 607 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 609 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 608 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 611 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 610 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 612 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 614 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 613 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 616 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 615 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 617 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 618 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 619 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 620 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 621 mellette, ellene, tartózkodók túl kevesen emelték a kezüket, még egyszer 621 mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. Most világos volt az eredmény. 622 mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 627 mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 633 mellette. Ellene. Enthaltung ange... Tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 634 mellette. Elnézést, mondja az elnök. A 17-es kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 643 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Tizenkilences kompromisszum mellette, Jetzt kommt 659. A 659-es a következő, ugye? 659 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. dafür. 660 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 661 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 662 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 663 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 85 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 664 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 665 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 669 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 671 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 670 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 672 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 676-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 97 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 678 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 679 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 680 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 681 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 682 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatszáznyolcvanhárom mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 684 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hier, 711. 700. Nee. 711. 711 és 712 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 716 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 717 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 720-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 722 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 726 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Dann kommen wir zu Kompromiss 24. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 734 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 735 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 736 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 737 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 738 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 119 mellette, 119 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 752 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 753 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 754 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 755 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Elfogadva, javítja magát az elnök. 756 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 139 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 757 és 758, nem, ezek okafogyottá váltak, mert a 139-eset elfogadtuk. 140 mellette, ellene, Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 140-esről. Ist geschlossen. 32 dafür. 32 mellette, 11 ellene, elfogadva. 141 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 142 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 145 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 770 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 771-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 151 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 777 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 155 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 778 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 779 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 780 név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 33 igen, 8 nem szavazat, nincs tartózkodás, elfogadtuk. 781 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Ellenőrzést kértek. Jó, akkor megnyitom a szavazást a 781-esről. Ez vicc, ugye? Ez geschlossen. Lezártam. 17 igen szavazat, 24 nem szavazat elutasítva. Jó, hát tévedtem, mondja az elnök. 782 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 783 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 784 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 785 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 787, ez okafogyottá vált, 788 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 789 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 169 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 790 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 791 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 792 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. ...794 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 795 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 801 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 802 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 803 és 804 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 807 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 808 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 172 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 174 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 809 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 810 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 176 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 177 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 811 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 812 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 813 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 180 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 181 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 182 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 183 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 814 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 815. A 814-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 30 igen szavazat, 13 nem szavazat, nem volt tartózkodás, elfogadva. 815 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 184 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 816 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 818 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 819, 185, bocsánat, mellette, 185, 185 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 819 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 820 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 821 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 822 és 823 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 824 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 825 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 107 80 und 826. 187 és 826 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Megnyitom a szavazást a 187-826-osról. Lezártam. 20 igen szavazat, 21 ellen szavazat, egy tartózkodás mellett elutasítva. Száznyolcvannyolc és 827-es. Mellette? Ellene? Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. A szavazást lezárom. 21 igen szavazat, 19 nem szavazat, egy tartózkodás mellett elfogadva. 828 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 829 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. ez 32 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 833 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 834 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 835 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 836 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 837 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 838 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük a 838 as megnyitom a szavazást. Lezártam. 23 igen szavazat, 20 nem szavazat, nem tartózkodott senki, elfogadva. 839 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Achtunat 844 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 845-ös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 848. 46. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 854-es mellette, ellene, tartózkodók, megismételjük, mert kevesen emelték a kezüket, 854 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 857-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 858, ez okafogyottá vált, 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 800. 862 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 865, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 866 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 867 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 37-es kompromisszum mellette, Név szerint kell szavazni, úgyhogy megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 37-en mellette, 5 ellenszavazattal, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. Kompromiss 38-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 896-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 899-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 900-as mellette nem, mégsem, de 900 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem, a 900-as mégis okofogyottá vált, mert a 899-est elfogadtuk, elnézést, mondja az elnök. Aha. Das war doch korrekt. Nem, mégis szavazni kellett róla. Akkor még egyszer 900-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 901 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 40-es kompromisszum. El, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 904 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 905 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 906 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 908 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 907 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 909 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 910 és 911 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 912 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 913 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 914 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 915 szóbeli módosító, ellenzie valaki, nem, akkor szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 916 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 917 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 920 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 920-ast, megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. Lezártam a szavazást. 14 igen szavazat, 26 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elutasítva. 921 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 922 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 923 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 924 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 924-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 9 igen szavazat, 32 nem szavazattal, senki sem tartózkodott, elutasítottuk hát. Ezt is ellenőrizni kellett. 925 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 41-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 929 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 205 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 930 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 206 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 207 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 933-934 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 935 és 936 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 208 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 209 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 211 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 941 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 942 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 943 és 944 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 213 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 44-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 215 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 216 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A 217-es? 217-től 949-ben szavazhatunk egy blogban. Mindenki egyetért? Szavazhatunk blogban ezekről? 2.17-től 9.49-ig. Jó, akkor 2.25-ig blogban. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9.48 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 949 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 950-951 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 227-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 956 és 57 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 972 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 973 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 977 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 978 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 232 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 48-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 233 és 943 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 984 mellette, ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 984-esről. 184 ist geschlossen. Lezárom. 15. Igen szavazat, 25 nem szavazattal elutasítva. 985 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 986 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 987 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 988 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 989 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 990, 991 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 992 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 993 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 995 és 94 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 996 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 997 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 998 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Nem emelték a kezüket, megnyitom a szavazást a 998-asról. Ist geschlossen. Lezárom. 17-en mellette, 24-en ellene, senki sem tartózkodott elutasítva. 49-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. száz, bocsánat, ezres mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 1002 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1005 és 1006 mellette, az 1002-est elfogadtuk. Jó, akkor ez okafogyott, 1008, 1009, 1010 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 50-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1013 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 1014 mellette, ellene, ezt ellenőriznünk kell az 1014-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. Lezárom. 16-24 irányban elutasítottuk. 1015-ös mellette ellene tartózkodás önfogadtuk. 51-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1041 1014-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1043-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1044-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1045-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1046-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 463-as mellette ellene tartózkodás, nem látom a kezeket, megnyitom a szavazást. Ja, ja, ist eröffnet? Das habe ich nicht gesehen bei euch ist geschlossen. Sechs dafür, 37 dagegen, keine Enthaltung. Ab Elutasítottuk. Kérem, emeljék jobban a karjukat. 462-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez egy kiegészítés, ha jól látom. 472-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 485-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1049 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1050 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1051 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1052 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1054 ist eröffnet. Ist geschlossen. 18... Lezárom a szavazást, 18-25 arányban elutasítottuk. 1055-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1056-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 239-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1059-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1061-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1062-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1063-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, elutasítva. 1065-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Moment. 200. So, a minute, please. 572 war der angenommen? Nee, dann. Okay. Also da die 572 und 582. Mivel előbb többet elutasítottunk, most a 70-71-esről szavazunk mellett erre nem. Erről nem kell szavazni, mondják. Ha mind a kettőt elutasítjuk, akkor... Uh-huh. Akkor most jön a 70-71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 72-es mellette, ellene, elfogadtuk. 73-as. A 72-est ellenőrizni kívánják? Ist geschlossen. 35 dafür, 9 dagegen. 35-9 arányban. Elfogadtuk. 1073-as. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 1074-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 1041-es mellette ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 1075-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1076-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 80-as és 81-es együtt elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os kompromisszum mellette, ellene. Még egyszer. 56-os mellette, ellene. Elfogadtuk. 1088-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1092-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1093-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1097-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezer száz mellette ellene tartózkodás elutasítva. 101 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 248-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 251-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatvanas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 262-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 342-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, rám fogadtuk. 266-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 267-es, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 269-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 271-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 280-as ellenőrizzük. elutasítva. 66-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 291-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 292-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 294 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 293-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 295-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 303-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 304-es mellette ellene elutasítva. 71-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 72-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 312-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk. 313-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 314-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3.17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 321-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 3.22-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. 323-as elutasítva, 324-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 331-es mellette, ellene, a 380-ast elfogadtuk. 280-as. 331-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 331-es. Elutasítottuk. 322 3-3-2-3-3-3 együtt, elutasítva, 3-34-es mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3 35 ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 3 36 os mellette, ellene, tartózkodás, hmm, ellenőrizni kell a 3 36 ost Lezárom. Egy tartózkodásra elutasítottuk. 337-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 339-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 340-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 341-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 343-as mellette, ellene, tartózkodás, ugyanaz, mint az előbb. ellenőrizni kell. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 20-23 ellenében elutasítottuk. És most elérkezett. A név szerinti zárószavazás.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 eine Abstimmung über die Leg legislative. A legislatív jogalkotási javaslatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-11 12, arányban egy tartózkodás mellett. 32, nem számoltam hozzá, elnézést. Jetzt über das Verhandlungsmandat stimmen wir ab. Most pedig a mandátumról szavazunk, a tárgyalási mandátumról. Ehhez minősített többsége van szükség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 10 ellene, két tartózkodás, ezzel a tárgyalási mandátum is megvan, a hozzá szükséges minősített többséggel, ezzel lezárjuk ezt a szavazási kört. Gratulálok az előadónak, Marinescu kollégának, de köszönöm a titkárságnak is, és a Trenatnak is, aki annak ellenére, hogy beteg, előkészítette ezt a nagyon hosszú és bonyolult szavazást. Hálám fog üldözni. So we will continue. Please leave the room or sit down, please. Folytatjuk, kérek mindenkit, hogy vagy menjen ki a teremből, vagy foglaljon helyet. Now we continue. Please sit down or leave. Folytatjuk. Mindenkit kérek, hogy vagy foglaljon helyet, vagy távozzon. Wir kommen zur Abstimmung über die Anerkennung über die Anerkennung beruflicher Qualifikationen der Binnenschifffahrt. A belvízi hajózás képesítésének kölcsönös elismeréséről szóló jelentés Gezine től 117-es mellette, ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. Még egyszer, hagyják el a termet, vagy üljenek le, de mindenképpen legyenek csendben. 119 dafür. 119 mellette ellene tartozkodik Ellenőrizzük. 119. Lezárom a szavazást. 12 mellette, 28 ellene, egy tartózkodás. 119. Elnézést. 118 mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 118 ellenőrizők ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 23 elleneket a tartózkodás. Egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumos módosítóról. Lezárom. 29 mellette, 11 ellene, egy tartózkodás, elfogadtuk. Száz 30-131 mellette ellene tehát azt pedig elfogadtuk. Kilences mellette. Ja? Nagy többség volt. A fő? 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es az amp mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as ampla mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35 és 136-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ampla 120-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es. Megnyitom a szavazást. Flossen. 13 dafür. 13 mellette, 27 ellene. Nem fogadtuk el. 137-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample 22-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15 mellette, 22 ellene, 2 tartózkodás. 138, 140, 141 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142, 143, 144 mellette ellene tartózkodik, elfogadható. 12-es mellette. Ellene. Nem látom, ellenőrzöm. Újra, 12-esről. Bezárom. 24-16 arányban elfogadtuk. Júri 8-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást a kettesről. Lezárom a szavazást. 22-16 arányban elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás. Megnyitom a szabadást, ez nyilván a második része a 147-esnek. Lezárom a szavazást. 24-13 arányban elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette, már az Emből Bizottságtól ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a sima 25-esén mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell, mert az Ample 27-esről van szó. Ist geschlossen. Lezárom a szavazást, 14-27 arányban elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. MK 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169-es, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es az Empültől, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum, mellette ellene elfogadtuk. hetes mellette ellene tartózkodás 13-as a Juritól, mellette elne tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júri 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Júri 16-os mellette ellene elfogadtuk 40-es mellette az Ample-től ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. Ebből 40-es géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-25 arányban elutasítottuk. Ample 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ample 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 193-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Júli 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os és 18-as együtt, elfogadtuk őket. 47-es, 19-es együtt mellette, ellene, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Júli 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2.13-as mellette, ellene, elutasítva. 2.14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 2.15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznem kell. Megnyitom az 54-es szavazást. Lezárom a szavazást. 10-29 ellenében elutasítottuk. Értem, hogy fáradtak, de akkor is kérem, hogy emeljék fel a karjukat. Júli 23-as mellette ellene tartózkodás. Júli 23-as még egyszer mellette ellene elfogadtuk. A 23-as Júri módosítóról géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 16-25 arányban elutasítottuk. Nem lehet látni, higgyék el. 2.16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez jó volt most. Ample 43-as. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 219-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. m túl 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 239-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 243-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 244-es mellette ellene elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 250-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 251-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kéne. 251-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23-18 arányban elfogadtuk. 252 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 73-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Empl 1 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva emp 2 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük, emp 2 megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 igen, 22 nem a két tartózkodás mellett elutasítva. Részenkénti szavazás. 75-ös első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 78 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 82 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, 83 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, Embl 3 mellette ellene, tartózkodók elutasítva, egyes módosító mellette ellene, tartózkodók még egyszer mellette ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. Egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 23, igen, 19, bocsánat, 20 nem szavazattal elfogadva. 84 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell. 85-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 igen szavazat, 22 nem, egy tartózkodás mellett elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, Júri 1 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 88-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ampl 5 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Ampl 5, megnyitom a szavazást, lezárom, 14 igen szavazat, 26 nem, két tartózkodás mellett elutasítva. 89-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empl 6 mellette, ellene, ez sem világos, ellenőrizzük az Empl 6-ost, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 14 igen szavazat, 26 nem, illetve 15 igen, 26 nem, két tartózkodás mellett elutasítva. 90-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 91 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Empl 7 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. M8 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 92-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, jó, ellenőrizzük a 92-est, megnyitom a szavazást. Ez geschlossen. Lezárom. 16 igen, 26 nem szavazat, elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, EMP 9 mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, EMP 9, megnyitom a szavazást, lezárom, 15 igen, 26 nem szavazat, két tartózkodás mellett elutasítva, EMP 10 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 94 mellette, ellene. Nem világos, megnyitom a szavazást a 94-esről. Ist geschlossen. Lezártam. 16 igen, 25 nem szavazat elutasítva. Júri 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 20 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, MP12 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 99-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, MP13 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, kompromissz, 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 103 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Empl 15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 108 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 107 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Júri három mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 109 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empl 17 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Empl 18 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. A zárószavazás következik, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 35 igen, 4 nem szavazat, két tartózkodás mellett. A jogalkotási állásfoglalás következik, szintén név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezártam. 36 igen, 4 nem, két tartózkodás mellett elfogadva. Most a tárgyalások következnek, itt minősített többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 35 igen, 3 nem, 4 tartózkodás mellett elfogadva. Szeretettel gratulálunk Gezina Meissnernek. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Haladunk tovább. A versenypolitikáról szóló éves jelentéssel haladunk tovább. Az ECON saját kezdeményezésű jelentéséhez készített, készítettünk véleményt. Jacqueline Foster a tevő egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kettes módosító kettes, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilences módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, tizenkettes módosító mellette ellene tartózkodók elut- elfogadva. Amendment 6 dafür. Hatos módosító mellette ellene. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. Lezárom. 19 igen, 19 nem szavazat, egy tartózkodás mellett elutasítva. Nyolcas módosító mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. Tizenegyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. 17 igen, 20 nem szavazat, két tartózkodás mellett elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 25-ös mellette Huszonötös. Mellette. Ellene. Huszonötös. A huszonötösről szavazunk még egyszer 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Is geschlossen. Lezártam. 20 igen, 18 nem. Senki sem tartózkodott elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 28-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 32-esről, Lezártam. 16 igen, 23 nem szavazat, elutasítva. 33-as mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 33-asról. Lezárom. 16 igen, 21 nem, két tartózkodás mellett elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Részenkénti szavazás következik 41-es módosító mellette, első rész mellette tartózkodók elfogadva. Második rész. Fül. Mellette, ellene. Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 17 igen, 22 nem szavazat elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 49-es, megnyitom. Ist Lezárom. 19 igen, 19 nem, egy tartózkodással elutasítva. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom, lezárom. 20 igen, 19 nem, senki sem tartózkodott, elfogadva 51 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 52, mellette, ellene, tartózkodók, kevesen nyújtották a karjukat, még egyszer, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 53, okafogyott, mégsem, 53 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 54 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük az 54-est, megnyitom a szavazást, lezárom, 16 igen, 20 nem, 3 tartózkodás elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Amendment 60. 60-as mellette, ellene. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 60-ast. Megnyitom. Lezárom. 15 igen, 20 nem, 4 tartózkodás elutasítva. 63-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 62. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizni kell. 62-es. Megnyitom a szavazást. ist geschlossen. Lezárom. 18 igen, 17 nem. 19 igen, 17 nem. Egy tartózkodás elfogadva. 66 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 75-ös mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 75-ösről. Lezárom. Tizenhat vagy tizenhét? 16 igen, 19 nem, 3 tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 79-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19 igen, 19 nem egy tartózkodás, illetve senki sem tartózkodott, elutasítva. 77 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 78 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 80 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 81 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 82 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 83 mellette, ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást. Tizenhét, igen, húsz, nem két tartózkodás mellett elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, zárószavazás, Megnyitom a szavazást. Ist geschlossen. Lezárom. 28, 29 igen, 10 nem, senki sem tartózkodott, elfogadtuk. Szeretettel gratulálunk Jackie Fosternek. Die nächste Abstimmung ist der Jahre... Éves jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységéről ez a következő, Boguszlav Liberácki a jelentéstevő. Egyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 30-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 49-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 56-os mellette, ellene tartózkodók ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást az 56-osról. Ist geschlossen. Lezárom. 15 igen, 23 nem. Nem működik? senki sem tartózkodik, elutasítva. 58-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 61. Oka fogyott vált. 60-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 59 mellette, ellene, ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 igen, 18 nem, egy tartózkodás mellett elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 74 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 72 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hetvenhatos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 82 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 3-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene tartozva, tizenkettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Megnyitom a szavazást a 12-esről. Lezárom. 7 igen, 26 nem. Köszönöm szépen, hogy kérték az ellenőrzést, de innen föntről tényleg máshogy nézett ki. Nem, nem, nem soha. Ez nem pontos így. 13-as mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. 14-es mellette ellene. Tartózkodók elutasítva. Zárószavazás. Megnyitom. Lezárom. 33 igen, 3 nem. 34 igen, 3 nem, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Szeretettel gratulálunk Boguszlev Liberackinak. So. Mhm. Jetzt kommt die zivilrechtliche Regelung polgári jogi szabályozása robotiká, robotikának. Kompromiss 1. Wer ist dafür? Mayer úr, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell. Megnyitom a gépi szavazást az egyesről, és le is zárom azt. 21 hét arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. volna, ha egyértelmű lenne, de inkább géppel erősítsük meg hármas kompromisszum, 21 hét arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom az szavazást. 21 hét arányban elfogadtuk. Elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 35-ösről nem szavazunk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás, ezt is. 70-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk hetes kompromisszum mellette, ellene. Miért kéne az előzőt ellenőriznem? Na jó, 75-ös géppel. Lezárom. 21 és elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es mellett elne tartózkodás. 85 es elfogadtuk. 87-es mellette el lehet tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás a négyes mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A négyesről megnyitom a gépi szavazást. Lezárom azt. 13-15 arányban elutasítottuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, lezárom a szavazást, 21 egy arányban, jó, hogy ellenőriztük, záró szavazás következik, megnyitom, Lezárom a szavazást. 22 5 arányban tartózkodás nélkül elfogadtuk. Nem tudok az előadónak gratulálni, mert nincs itt. So, jetzt kommen wir zur letzten Abstimmung. Über das vier... Utolsó szavazási csomag, a negyedik vasúti csomagról de még nem is az utolsó, és nem a negyedik. És nem is erről van szó. Na. A férfiak és nők a termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférése kapcsán megvalósítandó egyenlőség, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadó 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk 13-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13 még egyszer ellene, elutasítottuk 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as, 19-es mellette ellene tartózkodás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 47-es mellette ellene elfogadtuk. 18-as mellette, bocsánat, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 71-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Zárószavazás. Megnyitom a szavazást. 32-4 arányban. Gratulálok Jens Nielsennek. So we have to continue because we are one hour late. Folytatnunk kell, egy óra késésben vagyunk. Kérem, vagy távozzanak a teremből, vagy foglaljanak helyet. And, and be silent. És kérek mindenkit maradjon csendben. Tagesordnungspunkt, das vierte Eisenbahnpaket. Negyedik vasúti csomag tehát, amiről szavazni fogunk. Második olvasatban piacnyitás, a vasúti infrastruktúra igazgatása, az új szereplők, Van der Kamp úr mellett még ketten voltak az előadók, először én Van der Kamp Köszönöm, elnök úr! Örülök, hogy túléltem eddig a szavazást. Most nagyon sok mindenről szavaztunk már mostanáig. A negyedik vasúti csomag PSO részére vonatkozóan, és különösen az egész politikai pillérével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nagyon kemény tárgyalásokat folytattunk a tanácssal. A holland elnökség alatt tavaly április 19-én megállapodásra jutottunk, illetve idén április 19-én megállapodásra jutottunk. Ez egy jó megállapodás, három részből áll. Tárgyalások során erre a három témára koncentráltunk. Piacnyitás, PSO elvileg minden vasúti út és minden vasúti útvonal közbeszerzés tárgyát kell, hogy képezze. De van egy sor kivétel. A szerződéseket nem lehet közvetlenül odaítélni. A piac méretétől függ mindez specifikus regionális és földrajzi aspektusoktól. Minden esetre közvetlen odaítélés esetén a nemzeti felügyelet megvizsgálhatja, hogy helyes volt-e a közvetlen odaítélés, vagy pedig közbeszerzési pályázatot kellett volna kiállítani kihirdetni. Ez volt az első nehézség a tárgyalások során. A második nehézséget a tárgyalások során a gördülő állomány rendelkezésre állása jelentette, ha valaki megnyer egy pályázatot. Mert meg lehet nyerni a pályázatot, de hogyha nincsenek szerelvények, akkor ugye nem mehet a munka. Azt akartuk biztosítani, hogy a tagállamoknak kötelező legyen biztosítania, hogy legyen leasing piac a tender nyertesek számára. Mert ahogy mondtam, hogyha valaki megnyeri a pályázatot, de nincsenek szerelvények, akkor az egésznek nincs értelme. A harmadik nehézség a tárgyalások során, elnök úr, a következő volt, szociális aspektusok a közbeszerzési pályázatok esetén, és a PSO rendelet. Hosszasan tárgyaltunk erről a témáról a tanács megtagadta, hogy engedjen ebben a témában, de is sikerült megállapodásra jutnunk a tekintetben, hogy a nemzeti jogalkotás és a nemzeti munkaerővédelem az elsődleges. És ami vasúti szerződéseket illeti, amikor embereket vesznek át a vasúti társaságok, akkor ezt a védelmet a dolgozók élvezik. Ezek voltak a nehézségek, elnök úr, tehát a közvetlen szerződés odaítélés, a gördülő állomány és a szociális aspektusok a szerződések átvételekor. Úgyhogy végül is eléggé észszerű ez a megállapodás. Nem sikerült mindent elérni, amit akartunk, de úgy gondolom, hogy jó az eredmény. Tovább tudunk lépni a következő fázisra a piacnyitás tekintetében a vasúti közlekedés Európában megnyílhat. Köszönöm. Kérem, hogy rö- röviden szólaljanak föl, mert késésben vagyunk. Boliszláv. Köszönöm szépen, elnök úr. szeretném megint elmondani, amit már többször elmondtam. Fantekámpúrral nagyon jó együtt működni. Persze ez nem zárja ki, hogy véleményeltéréseink legyenek. Én egy kicsit másképp értékelem a végső eredményt. Van néhány alapvető téma, ahol sikerült megállapodásra jutni, de azért vannak egyéb kérdések is. Például a szociális aspektusok tekintetében az utalás a nemzeti jogszabályokra. Rendben, de mi úgy azt céloztuk meg, hogy maximális védelmet biztosítsunk az állampolgároknak, és nem abban állapodtunk meg, hogy az egyes tagállamokra bízzuk ezt, és a tagállami jogalkotásra. Itt van egy alapvető kérdés, itt ö, kötelező közszolgáltatásokról van szó. Európa ettől nagyobb lesz, jobb lesz a vasúti közlekedés ettől Európában? vagy pedig egy plusz eljárás, plusz akadály, X vagon, X számú utas számogatunk, és közben pedig Litvánia, Luxemburg külön szavazást kért a parlament pozíció tekintetében. Hogyha megnézzük, a bizottság és a tanácsi vita végső eredményét, akkor ez szerepel rajta. Végső javaslat. Egyes pont, közvetlen szerződés odaítélés, a tanács pozíciója, átmeneti időszakra vonatkozóan, és ez volt ugye a kompromisszum, a szociális dimenzió tekintetében tanács pozíciója, kölcsönösségi záradék, kkv közlekedési szállítási tervek, tanács pozíciója, ipari titok. Ez volt a közös pozíció. Aztán egy sor más speciális feltétel is szerepel itt. Parlamentként gyakorlatilag teljesen a védelemre szorultunk. Egy olyan pont sincs, amely esetén a parlament azt mondhatná, hogy a tárgyások során a parlament pozícióját figyelembe vették, és én ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm. Köszönöm, Telicska képviselő. Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. Az én elvárásom is egy kicsit más volt. Elég régóta beszélünk erről a témáról. Látjuk, hogy mi a különbség a szavak és a tények között a tanácsnál jelentős az eltérés a kettő között. Végül is úgy gondolom, hogy jó az eredmény, hiszen végre megnyílik a piac, működik a piac liberalizáció. Szociális aspektus szempontjából eltér a véleményem Liberácki barátométól. Én úgy gondolom, hogy ez volt szinte az egyetlen olyan téma, amiben meg, megfelelő megállapodásra tudtunk jutni, nem csak parlament és tanács között, hanem a parlamenten belül is. És nem szabad elfeledni, hogy mindig van egy olyan cég, amely megszerzi a szerződést, és van, amelyik elveszíti, és a szociális következményeknek mindig két oldala van. Az a tény, hogy utalunk a nemzeti standardokra, és hogy sikerült elérnünk azt, hogy nem fog semmiképpen romlani a helyzet, tartjuk a szintet. Szerintem ez egy jó eredmény, és az ALDE némi nehézséggel, mert nagyobbak voltak az elvárások, de továbbra is támogatni tudja ezt a szöveget. Köszönöm szépen, Karim Adeli. Nem, Mári Krisztina Nuti. Köszönöm, elnök úr. A három jelentése vonatkozik a felszólalásom. Nem tudom, hogy most áttérhetünk ezekre, vagy most mondjam ezt el, vagy inkább majd, amikor az utolsó jelentésről van szó. Szóval, hát csak azért, hogy időt takarítsunk meg, inkább a végén. Elnézést. A végén? Jó, a végén. És akkor uh, Szászoli úr él szó. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Én is örülök annak, hogy végre be tudjuk nyújtani második olvasatban a végső szöveget. Először is szeretnék uh, mindenkinek köszönetet mondani. Számomra is nagy öröm volt, hogy uh, Wim van den Kamp úrral együtt dolgozhattam, de ez igaz az összes többi kollégára is, aki dolgozott a vasúti csomagom. Killa nem képviselő barátunk, Liberácki képviselő úr. Tényleg nagy örömre szolgál, hogy nagy tapasztalatú szakemberekkel dolgozhatunk együtt az összes fázis során a három oda egyeztetésben. Ugye mindenki tudja, hogy hosszasak voltak ezek a tárgyalások, bonyolultak voltak, és végül a holland elnökségnek köszönhetően sikerült feloldanunk a helyzetet, és nagyon jó megállapodást tudtunk kötni. Véleményünk szerint az európai vasúti szektor számára ez egy előrelépést jelent, és le tudjuk zárni a légi közlekedési szakadékot. Nem könnyű ez a feladat, figyelembe kellett venni nagyon sok kivételt, több kormány jelezte a tagállamok részéről a kivételek igényét. Fontosnak tartottam, hogy ezeket ismerjük el, pontosan azért, mert a vasúti szektor specifikus és egyedi. Ma azt mondhatjuk, hogy a negyedik csomagnak köszönhetően erősebb lesz a verseny Európában, és az összes vállalkozásunknak lehetősége lesz a fejlődésre. És az biztos, hogy javulni fognak a szolgáltatások, csökkenni fognak az árak az utasok számára, és növekedni fognak a választási lehetőségek a utazás lefoglalásakor. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy fontos volt a parlament szerepe a megállapodás megszületésében a tanácssal, hiszen biztosítani kívántuk a pártatlanságot és a függetlenséget az infrastruktúra üzemeltetők esetében, valamint a vasúti piac nyitását. A parlament a következő célokat érte el konkrétan. Először is védőintézkedések bevezetése a pártatlanság és a függetlenség tekintetében az infrastruktúra kezelőknél, megerősítve a kettős mandátumok területét, a forgalomkezelést, a karbantartás tervezését, externalizációt és a funkciók megosztását az infrastruktúra kezelők esetén. Második. A tagállamoknak föl kell állítania egy nemzeti keretet az érdekütközések értékelésére vonatkozóan és ezen belül a szabályozó szervezeteknek figyelembe kell venniük az összes pénzügyi, gazdasági, szakmai érdeket, ami esetleg befolyásolhatja tisztességtelenül vagy nem megfelelően az infrastruktúra kezelő döntéseit. Harmadik pont. Megszülettek azok a speciális szabályok, amelyek az nagy sebességű utasszállítás, vasúti utasszállítást szabályoz az európai piacon. Azért, hogy a nagysebességű vasúti útvonalakon megnyíljon a lehetőség, csak nőjön a verseny az utasok érdekében. Negyedik pont, szociális kérdések. Ez egy nagyon forró, nagyon fontos téma, és én személyesen is fontosnak tartom ez. Az a vasúti társaság, amely engedélyt kér, és az üzemeltetésért felelős személyek csak úgy kérhet ilyen engedélyt, hogyha a felelős személyek a kötelező kollektív szerződésekkel kapcsolatos szabássértést nem követtek el. Fontosak a jogalkotási eszközök, a személyzet, a vasúti személyzet tanúsítása tekintetében. Ötödik pont, ko- kötelező koordinációs rendszerek felállítása az infrastruktúra és a vasúti társaságok esetében. Hatodik pont, európai infrastruktúra kezelők hálózatának a megerősítése olyan mechanizmusokkal, amelyek célja a szolgáltatások értékelése. Hetedik pont, szabályozó szervezetek hatáskörét megerősítettük. Nyolcadik kérdés, utolsó pont. Közös tájékoztató rendszerek kifejlesztése, mm, kumulatív jegykiadás, ez prioritást érvezze ez a kérdés, azért, hogy hatékonyabb legyen az utas szállítás multimodális és határon átnyúló esetben. Kedves kollégák, remélem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a közösen elért eredmény pozitív, és a parlament megközelítése, bár néhány esetben meg volt a veszély arra, hogy sérüljenek a vasúti társadalmi értékei, de ezt is sikerült elkerülnünk. Remélem, hogy a érvényes a konszenzus, és remélem, hogy ez a szektor dolgozni tud majd. A vasúti szektor számára fontos, hogy még több lehetőségük legyen arra, hogy valós európai vállalkozások lehessenek, és ez a mi szakbizottságunknak a reménye és célja. Köszönöm szépen! Köszönöm melyek Killenen képviselő. Köszönöm, elnök úr! A bizottság a vasúti társaságokra vonatkozó rendelet felülvizsgálatát javasolta. Itt uh, ugye vannak olyan vasúti társaságok, amelyek esetén nincs más versenyként fölépő szállítási mód, közlekedési mód, és azt mondtuk, hogy tiszteletben kell tartani a bizottság javaslatát. A egy kivétele olyan intézkedésekről van szó, amelyek a négyes kategóriára vonatkoznak, és ez a négyes függelékben szerepel. A négyes kategória azt jelenti, hogy bizonyos intézkedéseket 2017. december 31-ig lehet érvényben tartani, így lehetőséget adva a tagállamoknak, hogy módosítsák a jogalkotásukat a kompenzációk témájában, a költségkompenzációról van szó. Én is azt szeretném, hogy módosítva indítványok nélkül fogadjuk el a jelentést, és szeretnék köszöntet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak és az összes kollégának, aki részt vett a tárgyaláson. A titkársággal, a bizottsággal, a tanácssal konstruktív volt az egyet, együttműködés, és nem, semmilyen problémát nem jelentett. Köszönöm szépen. Egy sor kolléga kért szól, de nagyon kevés időnk van, és a számvevőszéket is meg kell, hogy hallgassuk. 30 perc ezelőtt kezdtük meg ezt a témát, úgyhogy mindenkinek most már csak egy percet tudok adni. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Az elvégzett munkának az ellenére sajnos nem vagyok olyan elégedett, mint Szaszoli úr. A hetedik oldalt, ha megnézzük, ugye sokszor az ördög a részletekben rejlik, de sokszor ezeknek a dolgoknak súlyos következménye van. Itt az Európai Parlament részéről van egy függelék, amely azt javasolja, hogy a újra értelmezzük a trilógus eredményeit. Ez egy hármas hiba, jogalkotási hiba, tehát jogi hiba. Elnézést, jogilag nem kötelező nyilatkozatról beszél, amit a mellékeltliként benyújtottunk. Erről van szó? Mindjárt befejezem. A 11-es cikk nem kötelező, de súlyos következményei vannak. Az szerepel ebben, hogy a 11-es a cikk amelynek az magyarázata a 11-es cikkben található. Ez teljesen megfordítja a 11-es cikknek az intézkedését, hiszen hogyha jogilag értelmezzük ezt a bizottság és a tanács részéről, ugye látjuk, hogy ebben a témában abszolút nem értenek egyet a parlamenttel. Lehet, hogy a nyilatkozat nem kötelező jogilag, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az Európai Bíróság előtt meg lehet támadni Mindannyian tudjuk, a közlekedési szakbizottság tagjai a trilógust szövegét júniusban szavaztuk meg, és a nyilatkozat tekintetében magyarázatot kérek, hiszen ez nem volt benne az eredeti szövegben harmadik megjegyzésem, illetve a harmadik hiba, ez egy erkölcsi hiba is, hiszen a trilógus eredményét értelmezzük, akkor azt látjuk, hogy bárhogy lehet értelmezni. De a bizottság és a tanács is ugyanezt teszi, és ez teljes, ez abszolút ellentétes az Európai Parlament érdekében. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy ugyanezt a témát szerettem volna említeni, illetve magyarázatot szeretnék kérni, ugyanúgy, mint az előttem szóló. Köszönöm. Bébáó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy kérdésem lenne Fantekamp úrhoz. A jelentés alapvetően az első lépés, a piacnyitás, hiszen a e fölött vagy emellett lévő dolgokat majd itt kell tisztázni az első fejezetben. tapasztalatunk alapján Régóta tárgyalunk már az ötödik vasúti csomagról. Az interoperabilitásra vonatkozó jelentés esetén a tagállamok és a tanács reakciója alapján szeretném azt kérdezni, hogy amikor piacnyitásról beszélünk, akkor a fönnállnak ugye kivételek, ki fogja értékelni, megítélni a kivételeket, hogyan lehet majd ezt ellenőrizni, és a másik kérdésem, hogy a piacnyitási megállapodás az összes kivétele együtt nem teszi el majd lehetővé, hogy a helyzet ne is változzon? Ez egy tényleges kérdés, érdekel, szeretném tudni. Köszönöm. Köszönöm, Karim Adeli. Köszönöm, elnök úr. A kollégánk javaslatát követem, Szaszoli úr magyarázatát. Igen, nagyon egyértelmű volt a magyarázata, de a jelentésben az szerepel, hogy ne nyissuk meg újra a vitát, támogassuk a szöveget, a három oldalú megállapodást. Az én frakcióm, amely első olvasatban nem támogatta a szöveget, hogyha semmi nem változik, akkor semmi oka annak, hogy megváltozon a pozíciónk. Ez ennyire egyszerű és szerintem eléggé furcsa, ahogy Szaszoli úr változást azt mondja, hogy történt változás a nagysebességű vasutak esetére vonatkozó függelék tekintetében. Hát a forma, ez furcsa számomra. Hát mi a statutuma, mi a helyzet, a pozíciója ennek a függeléknek, és itt még ugye az értelmezés kérdése is fölmerül. ennek a függeléknek a helye és értelmén kívül az is kérdéses, hogy meg kell nyitni a vitát újra az egy, ezen fejezet témájában, illetve ez fölveti a vasúti közszolgáltatása kérdését is, amiről tudjuk, hogy ez a legkeményebb dió. Köszönöm, Marin Krisztina Notti. Elnök úr, röviden fogok felszólalni. Mindenki tudja, hogy számomra is nagyon fontosak a közszolgáltatások. A vas, most a vasúti közszolgáltatásokról van szó. Ez a negyedik vasúti csomag, amiről most beszélünk. A három jelentés felosztása számomra egy kicsit furcsa volt, mert a um, baloldalnak is meg kellett felelni, a jobboldalnak is meg kellett felelni, és természetesen a szélső jobboldalnak is meg kell, hogy feleljen a jelentés. Ami viszont csodálkozom, hogy politikailag a, mm, az irányelve kapcsolatban mindenki azt mondja, hogy politikai, piaci vagy technikai kérdés szempontjából mindenki támadja ezt. De hát azt tudni kell, és nem csak, a, hogyha a jelentést elolvassuk, hanem tudni kell, hogy mennyire fontos ez az egész csomag, mert a vasúti szektorban egyébként nem tudunk előrelépni. Aztán van egy másik téma is. Harcolunk a klímaváltozás ellen, támogatva a nemzetközi utakat, de hát ez nem így van, mert ha valóban a környezet védelmi érdekében dolgozunk, akkor mindenkinek otthon kell sepregetnie, nem messzebbre kell lépnie, mert hogyha otthon megteszük a feladatainkat, akkor tudjuk valóban csökkenteni az utas forgalomból származó kibocsátásokat. Itt az szerepel, hogy a verseny lehetővé teszi az előrelépést a vasúti szállítás területén. Én Franciaországot ismerem, ott választottak meg. Ez pont az ellenkező eredménnyel fog járni. 5 év alatt 20%-kal fog emelkedni a vasúti fuvarozási díj. Nem tudom, még mindig nem tudom, hogy megfogalma, jól fogalmazom-e meg, amit gondolok, de mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy nem tudom megszavazni ezt a jelentést. Köszönöm. A bizottság képviseletében Bálbén urat hallgatnánk meg. Kérem, hogy röviden fogalmazzon. Igen, értem, elnök úr. Rövid leszek. Először is üdvözölném a teljes munkát, amit ezzel a fontos negyedik vasúti csomaga kapcsolatban végeztek. Mindenkit beleértve, kivéve engemet, mert én csak nemrég dolgozom ezen a területen. Egy konkrét aspektust szeretnék tisztázni. A bizottság ez a tanácsal szemben is megtette. Értem az aggályokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy fontos politikai, tanácsi politikai kompromisszum része. A tisztázni kell, hogy a, vagy tisztáznám, hogy a bizottságban mi hogy ér, értelmezzük ez. Ez egy nyilatkozat normál értékeset, hát nem több, se nem kevesebb specifikusan ebben esetben azt kell, hogy elmondjam, hogy megértjük azt, hogy a tagállamok a magas nagysebességű vonalak használata tekintetében élhetnek kivétellel, de esetről esetre kell ezt megvizsgálni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. És azt is, hogy röviden fogalmazott. És akkor most röviden Film van de Kamphoz visszatérünk, hogyha reagálni akar, nem? Szaszoli úr? Először is szeretném hangsúlyozni, hogy semmilyen vitát nem akarunk újraindítani. Fogadjuk el első olvasatban a tanács pozícióját, és a Deli asszony, tehát egy képviselőt is tudom erre biztosítani a Muszelié képviselő és Anderson képviselő megjegyzéseivel kapcsolatban a nyilatkozatra vonatkozóan, azon túl, amit a bizottság képviselője magyarázott ezzel kapcsolatban, szeretném elmondani, hogy azok, akik követik a három oldal tárgyalásokat, tudják, hogy a tanács az egyeztetések végén benyújtott egy olyan nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy ők hogy értelmezik a 11-es cikket, és ezt maga a tanács kérte. 11-es cikk egy Alex, egy Lex Specialist képvisel. Itt ez egy olyan gyakorlat, illetve általános gyakorlat, hogy a parlament a Strasburgi szavazást követően készítsen egy saját nyilatkozatot, amely pontosítja, hogy a parlament hogyan értelmezi ezt a cikket. És szeretném azt is pontosítani, hogy itt olyan nyilatkozatokról van szó, amelyek nem kötelező érvényűek, nincs jogi kötelezettség mögöttük. De 8 hónapos egyeztetés követően nem fogadhatunk el a bizottság részéről egy olyan nyilatkozatot, ami nem fogadja el a parlament, és nem felel meg a parlament pozíciójának. Én személy szerint a parlamentben ülök, nem a tanácsban, majd ha fölveszem azt az akomat, akkor lehet, hogy más érdekeket fogok képviselni. De mi, elnök úr, tiszteletben tartottuk a parlament igényét a tárgyalások során, és meg is védtük a parlament érdekeit. Köszönöm. Nagyon röviden. Nagyra értékelem, ami elhangzott, de eljárás szempontjából a nyilatkozatról július 12-én a szakbizottság nem szavazott, amikor a témáról szavaztunk. Lehet, hogy ott volt, de én úgy gondolom, hogy nem. Um, Előtt, ha tovább húznánk ezt a vitát, elnök úr. Az eljárás világos, a módosítók benyújtásának határidő ideje november 15 déli 12 óra, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a háromoldalú egyeztetés eredményét a Transzakbizottság július 12-én már megerősítette. Július 12-én megerősítettük, a tanácsidő közben szintén megerősítette a kompromisszumot, ezért ez a határidők módosítására, illetve a módosítók határidejére vonatkozó határ, tehát a módosítókra vonatkozó határidő csak egy formalitás. Második olvasban, olvasatban persze benyújthatnak a képviselők módosításokat, de a kompromisszum kudarcot val, akkor elbukik, akkor, hogyha egyetlen egy módosítót is elfogadunk, ezt világosan látni kell. Ezért egyértelmű, hogy itt ez egy formalitás, mindenki persze nyújthat be módosítót, de hogyha egyetlen egy módosítót is elfogadunk, akkor az egész kompromisszum bukik ezzel. Ezt szerettem volna még elmondani információk képen. November 15 egyébként a módosítások benyújtásának határideje, 2016. november 15 déli 12 óra. De egyébként persze köszönöm a jelentéstevőknek a munkát, amit a parlament érdekében elvégeztek. Elnézést, elnök úr, elnézést. Föltettem egy kérdést, senki nem adott választ. Egy kérdés, egyértelműen. Senki nem válaszolt. Ha nem akarnak válaszni, vagy válaszolnak írásban, ezt a kérdést tisztázni kell, nagyon fontos. Nem baj, hogyha írásba küldik el a választ, de azért valamit mondjanak már. Das kann schriftlich passieren, das kann auch im ez megtörténhet írásban, vagy megbeszélhetik egymás között, de megkérdeztem, nem akartak állást foglalni, és hát ez nem rám tartozik végeredményben, hogy ők mit mondanak. Köszönöm.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 Please leave the room or sit down. But in... Kérem foglaljanak helyet, vagy legalábbis csendesedjenek el. Wir kommen jetzt zur Präsentation. A számvevőszék 8 per 2016-os számú jelentésének bemutatása következik a vasúti árufuvarozásról az Európai Unióban. Ladislav Balko az Európai Számvevőszék illetékes jelentéstevője. Köszönöm szépen, hogy eljött elfogadta a meghívásunkat, és hogy köszönöm a türelmét is, mert kicsit késésben vagyunk a szavazás miatt. Köszönöm a megértését, még egyszer öné a szó. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, elnök úr, hölgyeim és uraim! Úgy látom, hogy nagyon jól illeszkedik az én külön jelentésem témája az önök mai nagyon érdekes vitájához. Nagy örömmel mutatom be önöknek az Európai Számbevőszék külön jelentését a vasúti áruforozásról az Európai Unióban. Sajnos még mindig nem vagyunk sinen, ha fogalmazhatok így. Néhányan önök közül jelen voltak, amikor a KONT szakbizottságban júliusban megtartottam a beszámolomat. Marinescu úrral a jelentéstevővel nagyon jól együttműködtem, ő, ő ugye az önök szakbizottságának is tagja. És Ejjele Szender asszony és Liberecki urak nagyon értékes felszólalásokkal gazdagították a vitát. A számbevőszék szeretne mindenképpen szorosan együttműködni az Európai Parlament illetékes szakbizottságaival minden releváns témában. Ebben a külön jelentésben azt mértük fel, hogy az Európai Unió az áru, a vasúti árufavazolás területén hatékonyan tudott-e cselekedni, fellépni, és megvizsgáltuk, hogy 2000 óta mennyiben változott, illetve javult a helyzet. Értékeltük a stratégiai és szabályozási keretet, amelyet a bizottság és a tagállamok alkalmaznak, és megvizsgáltuk, hogy az Európai Uniós forrásokat sikerült-e úgy felhasználni, hogy az áru, a vasúti fuvarozási ágazat szükségleteinek megfeleljünk. Emellett az LTMS-szel is foglalkoztunk, jövő év nyarán jelenik ez meg, illetve az erről szóló jelentés jövő évben jelenik meg, már most röviden be tudtak számolni erről. Most azonban térjünk vissza a vasúti árufavarozásról szóló külön jelentésre. Először is néhány tény és számadat. A vasúti árufavarozásból származó széndiokszid kibocsátás 3,5 öttel, ötször olyan alacsonyak, három és félszer olyan alacsonyak, mint a közúti közlekedésben. A vasúti árufuvarozás előmozdítása már 25 éve egy nagyon fontos prioritás az EU-ban. 2007 és 2013 között az EU-s költségvetés 28 milliárd euróval járult hozzá a vasúti projektek finanszírozásához. 75%-a az Európai Unió belföldi fuvarozásának még mindig közutakon történik. 19,7%-ra növekedett, vagy erről a 17%-ra csökkent, ez 2013-ra. Ugyanebben az időszakban a Svájcban a vasút aránya 40%-ról, ez a 2000-es érték, 48%-ra növekedett 2013-ra. A vasúti szállítás fenntartható környezetbarát szállítási mód csökkentheti a ö, nagy forgalmat a közutakon. 2011-ben a bizottság fehér könyvében azt mondta, hogy 30%-át akarja átcsoportosítani a szárazföldi a közúti közlekedésnek, amely 300 km fölötti szállítás vasútra vagy folyamra 2030-ra, és 50%-ot 2050-re. És mi az eredmények? Összességében azt látjuk, hogy a a vasúti szállítás az EU-ban nem megfelelő, nem megfelelően teljesít, és növekedett 2000 óta a közúti forgalom. Annak ellenére, hogy az EU-nak az volt a politikai célja, hogy a közútról átcsoportosítsa a forgalmat a vasútra. A vasúti teljesítmény nem megfelelő Európában, se mennyiség tekintetében, se a modális megosztás tekintetében. 2000 és 2012 között évente, éves szinten nagyjából 400 billió tonna per kilométer maradt a vasúti szállítás teljesítménye, a közút. ról 1800 körülire emelkedett ugyanez az adat a közúti szállítás eredményben. A közút versenyt jelent Európában, és a fuvarozók egyetemen előnyben részesítik a közúti szállítást a vasúttal szemben. Ausztriában, Németországban, Svédországban, Finországban azért látunk jó példákat, és sikerült növekel, növelniük a áruforgalom arányát a vasúton. A bizottság erőfeszítéseket tett az elmúlt 15 évben, hogy javítsa a feltételeket a vasúti szállítás esetében. A piac liberalizáció nem egységes az egyes tagállamokban. Az egységes európai vasúti térség még mindig nagyon messze áll tőlünk. Az EU vasúti hálózat még mindig megosztott vasúti hálózatok és egymással nem teljes mértékben interoperabilis hálózatok maradtak, és eltérnek a nemzeti szabályok, az üzemeltetés, az árkalkuláció és egyéb tekintetben. Továbbá a vasúti folyosók esetén is az üzemeltetés nem felel meg a céloknak. Ennek az oka, hogy az EU vasúti hálózatának a tervezése az vegyes forgalomra történt. Gyakorlatilag ugyanazokat az útvonalakat használják az áruforgalmazók, az árufuvarozók és a személyfuvarozók. A közúti infrastruktúra könnyen hozzáférhető, és a használata nem mindig fizetős viszont a vasúti infrastruktúra esetén minden egyes kilométerért fizetni kell. Ugyanakkor a, például a külvárosi vasúti szállítás esetén, személyszállítás esetén voltak fejlemények. Még mindig vannak administratív terhek, akadályok a verseny fokozódása esetén, hosszas járműtípus engedélyezési eljárás nemzeti szinten, nyelvi problémák, nyelvi elvárások a mozdonyvezetőkre vonatkozóan, interoperabilitási problémák, mert eltérnek a jelzőrendszerek, a motorkocsik esetén eltér a villamoshálózat az egyes tagállamokban. Specifikus interoperabilitási eh, kérdések eh, biztos, hogy szerepelni fognak. Nagy valószínűséggel szerepelni fognak a jövőben megjelenő jelentésünkben a témában. Több tagállam látogatása során azt látjuk, hogy 2007-2013-as időszakban a vasúti fejlesztések kaptak EU támogatásokat, például kohéziós alapokból, RDF-ből, Ugyanakkor, amikor a vasúti infrastruktúrás projekteket támogatják a EU alapok, ennek ellenére a tagállamok mégiscsak elsősorban a vasúti személyszállítást, vagy a vegyes vasúti használatot támogatják a kizárólag a áruforgalom előnyben részesítése ellen. Azt láttuk, hogy a vannak olyan szakaszok, ahol elsősorban áruforgalmazásra használják a vasutat, de ezekben, ezeken a szakaszokon sokkal gyakrabban vannak sebességkorlátozások, és ez viszont korlátozza a áruforgalom növelésnek a lehetőségét. Tisztelt képviselőt, az, az Európai Számvevőszék következtetése az, hogy általánosságban az EU nem volt hatékony az vasúti áruszállítás támogatása területén. A közúti szállítását a fölmutatott versenyen nem tudta fölvenni a helyzetet a vasúti szállítás. A modális megosztás, a méret szerinti szállítás esetén vannak olyan tagállamok, amelyek tudtak teljesíteni. Stratégiai és szabályozási kérdések tekintetében nem láttuk, hogy extra támogatást kapna, illetve hogy extra támogatás nélkül a vasúti forgalmazási problémákat nem lehet megoldani. A számövőszék a következtetések alapján azt javasolja, hogy a bizottság és a tagállam a következő lépéseket tegye. Javítsa a szabályzási keretet a vasúti áruforgalom esetén, és azért, hogy a lehető legjobban eh, ki lehessen használni a rendelkezésre álló EU alapokat. Első javaslat, a bizottság és a tagállamok biztosítsák azt, hogy a nemzeti eh, szabályozó hatóságok eh, valóban gyakorolják a hatáskörüket független módon, és felszámolják a tisztességtelen versenyt. Második javaslata a bizottság és a tagállamok a, alkalmazzák a vasúti szektor specifikus igényei szerinti különleges szabályozásokat, például a menetrend kialakítása tekintetében. A bizottságnak meg kell kezdenie a szabályok harmonizációját az Európákat, Európát átszelő vasúti folyosok tekintetében. Harmadik javaslat bizottság és tagállamoknak egyszerűsíteniük és harmonizálniuk kell a típus engedélyezési folyamatot a szerelvények és a vagonok esetében. Itt a jelentésünk azt tartalmazza, hogy fontos, hogy a negyedik vasúti csomag elfogadása gyors legyen, és örülök annak, hogy most már ez valós eredménynek tekinthető, és ez a technikai alap, bízom abban, hogy a piaci alap is, amiről a piaci pillér is, amiről az önök szakbizottsága már júliusban szavazott, és ma tárgyalnak róla, át fog menni a, még mindig a harmadik javaslat keretében a bizottságnak és a tagállamoknak értékelniük kell, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni a motor, a mozdonyvezetők nyelvi elvá- mozdonyvezetőkkel szembeni nyelvi elvárásokat. 2011-es fehér könyv célja az, hogy a közútról át kell csoportosítani a forgalmat a vasútra. Ezt a jövőbeni döntések során is figyelembe kell venni tagállamokkal közösen értékelni kell a fuvarozók és egyéb felhasználók érdekeit, megfelelő jó minőségű szolgáltatást kell biztosítani és ösztönözni. Ötös javaslat. Egyenlő elbánásmódot kell elérni az egyes szállítási módok között, további szabályozási vagy elég szabályokat kell bevezetni azért, hogy ahhoz szükséges támogassuk a vasúti forgalmat. Hatos bizottság és a tagállamok EU alapot kell, hogy biztosítsanak a vasúti infrastruktúra számára, ami megfelel a vasúti forgalmi céloknak, és támogatja azt, hogy hatékony és versenyképes legyen a vasúti szállítás, felszámolva a szűk keresztmetszeteket és a határon átnyúló pontokon, illetve régiókban fölmerülő problémákat. A bizottságnak értékelnie kell, hogy milyen mennyiségű EU támogatásra van szüksége a vasúti szektornak. Hetes javaslat, ajánlás. A bizottság és a tagállamok koordinálnia kell a vasúti befektetéseket azért, hogy el lehessen kerülni a párhuzamos fejlesztéseket. Minden projektet értékelni kell, a tekintetben, hogy mennyire tudja javítani a vasúti szolgáltatás minőségét, mennyiségi, minőségi aspektusokat kell figyelembe venni, amikor megítélik a pályázatokat. Utolsó nyolcas javaslat, tagállamoknak biztosítania kell a vasúti hálózat megfelelő karbantartását, főleg a vasúti folyosókra koncentrálva, fejlesztési stratégiát kell kialakítani. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a megjegyzéseiket vagy kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennek még egyszer a türelmet, az előadást, az elemzést. És maradt még itt néhány érdeklődő képviselő, akinek lesz itt néhány érdekes kérdése és megjegyzése. Parancsoljanak! Ok, ö... Köszönöm, elnök úr! Szeretném megköszönni Balko úrnak és a csapatának a munkát, a szemvőszéki dolgozók munkáját. Be kell, hogy mondjam, sajnos az Európai Számvevőszéki jelentés megerősíti azt, amit mi is látunk itt napról napra. A politikusok mindig beszélnek a módváltásról, modális váltásról, de amikor megnézzük a szektort, akkor látjuk, hogy még mindig a közút a nyertes. És valami miatt nem sikerül a közúti szektort a megfelelő arányra csökkenteni. Néhány megjegyzésem lenne. Talán akkor be tudna számolni a felhasználói jogokról és a közvetlen hozzáférésről. Úgy látjuk, hogy ezek mindenféle pénzügyi okokból változnak és növekednek a díjak. Természetesen ez emiatt nem tud növekedni a fuvarozási mennyiség. A következő kérdés, digitalizációval foglalkoztak-e? A közlekedési szektorban látjuk, hogy nagyon sok minden történik e tekintetben. Esetleg ez javíthatná az árufogarozást. A következő kérdésem a COP21. Egyre több mindennel kell, hogy foglalkozzunk a COP21 miatt, azért, hogy fenntarthatóbb legyen a közlekedés. Megvizsgálták ezt, és a COP21 potenciális hatásait? Határon átnyúló problémák. Csodálkozom azon, hogy a tentíz folyosók esetén még mindig sok a befektetés a közútra vonatkozóan, és kevés a vasútra vonatkozóan. Hát az Európai Bizottságnak biztosítania kellene a megfelelő egyensúlyt a közúti és vasúti fejlesztések között. Következő probléma a zaj. A vasúti közlekedés egyik problémája a zaj, a zajszennyezés. Esetleg ez az egyik oka-e a modális váltás nem megfelelő működésének. És van egy kérdésem, elnök úr, nagyon problémásnak látom az ütemtervet, mert nem hiszem, hogy a fuvarozási témát meg tudjuk oldani az útos forgalmi témák előtt. Fontos, hogy a, fontos, hogy előnyben részesítsék az utasokat a konténerekhez képest. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Balko úrnak is a prezentációért, a munkáért, és természetesen neki és csapatának szól a köszönet. Azért valójában itt egy deja vu helyzet van. Gyakorlatilag a számbevészék jelentése egymás követően ugyanazt mondja mindig, azok a jelen, az a jelentés, ami a negyedik csomaggal foglalko, vasúti csomaggal foglalkozik, és azzal a technikai pillérrel, amire vonatkozóan ugye eltérő jelentési témákra vonatkozóan az elnök úr és én is jelentéstevők voltunk, ugye a biztonság és interoperabilitás volt a témánk. Úgy tűnik, hogy nincs politikai szándék a tagállamok részéről. 2013-ban végeztünk egy felülvizsgálatot, a prioritást élvező európai projektre vonatkozóan, és akkor is láttuk a szűk keresztmetszetek problémáját, a közúti nagy forgalom problémáját, és azt látom, hogy három év eltelt, és semmi nem változott néhány tagállamban. Ugyanúgy az zárva vannak a határok, ugyanúgy túl nagy a forgalom, és nem azért, mert nincs finanszírozás, hanem azért, mert az egyes tagállamok más másnak adják a prioritást. Akkor most az a kérdésem, hogy mit tehetünk? El, elegünk van a papírokból, elegünk van a jelentésekből, elegünk van az adatokból, mindannyian tudjuk, hogy mi történik. De akkor mit csinálhatunk? Elveszítjük a versenyképességünket ugyanakkor, nem megfelel az innováció, a kamionok a közúton szennyeznek továbbra is, és közben elfogadunk kijelentéseket azért, hogy csökkentsük a kibocsátást, és kérjük a vállalkozásokat, az ipari vállalkozásokat arra, hogy megoldják a helyzetet. És egyre inkább büntetve a kibocsátást, a, a kibocsátás kereskedelmet szabályozva. És 15 év alatt a közúti forgalomban nőtt a széndiokszid kibocsátás. Ez egy teljes ellentmondás Biztos, hogy nem az felelőssége mindez, de engedje meg, hogy most itt elmondjam a véleményemet. Mit tehetünk? Több ország fontos lépéseket tett a vasúti forgalom támogatása érdekében, több országban javultak a számok. Azt szeretném kérdezni, hogy azok az országok, amelyeket ön említett, azokban az országokban a belső fuvar javult-e, a belső közlekedés javult-e, vagy pedig az erőfeszítéseiket a határon átnyúló forgalomra koncentrálták, az áruforgalomra. Tehát hol történt a javulás hazai szinten, vagy pedig a többi országgal fönnálló kapcsolat területén? Ez egy fontos kérdés, azért, hogy azt is lássuk, hogy milyen adatok állnak rendelkezésünkre a tényleges történések tekintetében. A parlament, az európai intézmények. Próbálunk előrelépni egy olyan Európai Unióban, amely megfelel a egyes tagállamokban működő szektorok érdekeinek, ugyanakkor a tagállamok, jó, a kormányok, a 28 ország, mostani 28 ország kormánya, viszont keresi a kiskaput és a saját piac védelmének a lehetőségeit. A tapasztalatom az, hogy, hogy ez a helyzet nem változik, és kérdezem, hogy mit tehetünk az ön által felsorolt ajánlásokon túl. A kérdésem az, hogy oké, okay, de a javaslatokat mi követi? Egy új dokumentum? Vagy esetleg önök tervezik-e a tagállamokkal az egyeztetést? Vagy találjunk ki valamilyen mechanizmust? Mert a tagállamoknak reagálniuk kell nem látjuk, hogy az európai politikák mennyire hasznosak, de hát nem az a baj, hogy az intézmények nem teljesítenek, hanem az, hogy a tagállamok nem teljesítenek. Mit tegyünk? Önök terveznek bármit azon kívül, hogy összeállítják az ajánlásaikat? Köszönöm. Köszönöm. Dann können Sie dann antworten. Én is feliratkoztam. Aztán megkérem Önöket, hogy válaszoljanak. Szerintem van politikai akarat, csak nem jó irányba hat Mi a frakciókon keresztül egyetértünk abban, hogy nagyok a hiányosságok, kritikánk a határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztés ügyében továbbra is érvényes, stagnál a vasúti közlekedés fejlesztése, de miért? Azért, mert olyanok a keretfeltételek, amelyek minden pillanatban ellenáll a vasútfejlesztésnek, és mindenért a környezetvédőket teszik felelőssé, és még a bizottság és a tagállamok összefogása sem elég ahhoz, hogy ezt megfordítsa ezt a trendet. A strukturális alapok 70%-ot költenek utakra, 20%-ot vasutakra. Mi szeretnék, ha legalább 40% vasútra titódna, de a tanács ezt leszavazta, és és ennek megfelelően a bizottság is, például az FC projektet is úgy fogalmazta meg, hogy ebből összesen három vasúti projekt jött ki. Ezzel csak azt a konkurenciát erősítette meg, ami a vasúttal szemben áll. Említették a svájci helyzetet. Svájcban háromszor olyan sűrű az útforgalom, illetve az útdíj, mint Németországban. És ebből a pénzből viszont képes volt Svájc teljes vasúti hálózatát villamosítani. Németországban meg ugye nem tudom, már több mint száz éve van vasút, és még mindig nem sikerült teljes körülön villamosítani. A határokon átnyúló forgalomnál azt kéne mondani, hogy a bizottság akár 85%-os támogatást is ad, hogyha két határokon mellett levő külf egy külföldi országban levő habot összeköt. Az Európai Bizottság azonban nem rendelkezik európai hozzáadott érték szemlélettel, csak vakon támogatja a technokrata tanácsi többséget, és a bizottságot nem érdeklik az összekötések javításai, és így nem fogunk hozzáadott értéket termelni. Ez az igazságtalan verseny vezetett oda, hogy minden vasúti járműnek tulajdonképpen údiat kell fizetnie, míg egy csomó közúti közlekedőnek nem. Már csak ebből is látszik, hogy mi a politikai akarat. Itt lehet szép prédikációkat tartani, de amikor önök értékelik ezt a helyzetet, akkor hogyan érik el a bizottságnál, hogy erre reagáljon és politikailag reagáljon? Itt is, ma is itt van a bizottság, de önök odahathatnának, legalább a határokon átnyúló projektek tekintetében, hogy hogy ne hagyják jóvá a klíma céloknak ellentmondó közútfejlesztéseket és a vasút visszafejlesztését. Már az USA-ban is magasabb arányú a vasút fejlesztés aránya, mint az EU-ban. Jók el vannak maradva, de ugyanakkor hát lassan ott tartunk, hogy Afrika is elénk lép ilyen tekintetben a nagy autóbarát Amerika. Most akkor ezek után, ha mernék szólni valamit, akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének, és remélem, hogy segít az, amit majd elmond a számvevőszék következő jelentésnek megfogalmazásában. Thank you. Tisztelt elnök úr, Bartor képviselő, köszönöm a lehetőséget, hogy reagálhatok, és elmondjam a bizottság részéről, hogy egyetértünk a számvevőszék véleményével, vagyis, hogy a vasúti árfogalom területén Európa nem megfelelően teljesít. A bizottság a számvevőszék számára inputokat biztosított a jelentéshez, és reagált is az ajánlásokra. Elnök úr, a számvevőszék ajánlásai teljesen időszerűek. Támogatják a bizottság erőfeszítéseit, a vasút felélénkítése érdekében, és gyakorlatilag már folyamatban lévő témákat érintenek ezek az ajánlások. A rendelet értékelése most folyik, a rendelet és a jogalkotási keret értékelése a vasúti áruforgalom területén. Aztán a holland elnökség alatt a Rotterdami nyilatkozatra utalnék. A cél, hogy már most elérjünk eredményt, és ne várjunk egy újabb felülvizsgálatot, a vasúti áruforgalmi rendelet felülvizsgálatát. Aztán egyetértek a Van de Kamp és Bilbao képviselők megjegyzésével is. Szeretném elmondani, hogy milyen erőfeszítésekről beszéltünk ma délelőtt is itt a parlamentben, a negyedik vasúti csomag keretében. A technikai, politikai, piaci pillérekkel kapcsolatban, amelyek eredményt kell, hogy hozzanak. Remélem, hogy a közös erőfeszítések a jövőben erősebb vasúti áruforgalmi teljesítményt fognak elérni. Néhány témára szeretnék reagálni. Balkó úr és Fantenkampur úr megjegyzésére reagálnék. A CEF-nek nagyon sok közúti befektetése van, de szeretném erre azt mondani, hogy nagyon korlátozott a közúti befektetés, 4%, 6% a repülőtér, repülőteri befektetés, és az összes többi a horizontális prioritások, például ETMS, vasúti és környezetvédelmi befektetésekre vonatkozik. Kohéziót tekintetében a támogatás 50-50 százalékos a kohéziós alapok esetében közút és vasút között. Rem, látom, hogy szeretnének erősebb arányt a vasút számára. Határon átnyúló témák tekintetében elnök úr, igen, itt a parlamentben folyt a tárgyalás a társfinanszírozásról, amikor a CEF-ről folyt a tárgyalás, és 40%-ra határoztuk ezt meg, és 85%-ra bizonyos országokban. Ha jól értem, 85%-ra kívánják ezt emelni, azért, hogy fokozódjon a tagállamok ösztönzése, és a bizottság tudja támogatni a határon átnyúló projekteket. Minden aspektus alapján azt tudom mondani, hogy egyetemű, hogy dinamikus vasúti áruforgalmazási szektorra van szükségünk Európában. A negyedik vasúti csomagban és a vasúti áruforgalmazási rendeletben is ezt célozzuk meg, és nagyon időszerű volt mindaz, amit Balkortól hallottunk. Köszönöm szépen, most pedig annyi a lehetőség, hogy még egyszer reagáljon a felvetett kérdésekre, és a bizottság felvetéseire. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen igazuk van, teljesen igaza van Van de Kamp úrnak, Bilbao jelentéstevő asszonynak és Krámer elnök úrnak. Értem, hogy képviselőként ezt az álláspontot képviselik, mert egy jogalkotási szerv tagjaiként nagyon nagy felelősség hárul önökre. Felvetették a kérdést, hogy mi a helyzet a digitalizációval, a határokon átívelő problémákra is felhívták a figyelmet. Elmondták, hogy a bizottsággal való együttműködés semmi a helyzet. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottságnak mindig lehetősége van az álláspontját ismertetni a különböző eljárások során, és mindegyik teljesítmény auditunk alkalmával a bizottság válaszol a felvetéseinkre, és hangsúlyoznom kell azt, hogy az Európai Bizottság mindegyik ajánlásunkkal egyet is értett. Mind a nyolc ajánlásunkat egyet értett, ez azt jelenti, hogy ugyanúgy látjuk a dolgokat. Mit kellene tennünk? Mi teljesítmény alapú auditálást végzünk, ez pedig részét képezi az éves jelentés tételi tevékenységüknek, amely utóbbi a mentesítési eljárás egyik eszköze, és így a parlament és a bizottság viszonyát is érinti. mi, és mi szolgáltatjuk ezt az eszközt a parlamentnek. Jó lenne, hogy az egyik munkatársam is néhány konkrét megjegyzéssel egészíteni ki, egészíteni ki az elmondatokat. Urbanics úr. Köszönöm szépen. Egészen röviden. Kiegészíteném azt, amit Balkó úr az imént elmondott. Ami Pandekamp úr felvetését illeti, a 68-tól 73-as cikkig terjedő részét szeretnénk itt idézni a jelentésnek. Nem csak Svájc példáját említjük, hanem Ausztriáit is. A konkrét összegek meghatározása egy, az egyik kérdés, de máshogy is lehet a vasúti közlekedést ösztönözni, ezeket az említett bekezdéseket javasolnám itt olvasásra, másrésztről pedig nyilván fontos, hogy a szemvevőszék milyen ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok, illetve a bizottság irányába. Két-három évente a szemvevőszék megvizsgálja, hogy ezen ajánlások végrehajtása mennyiben történt meg, és ezekről majd a follow-up jelentésben olvashatnak ezekről az eredményekről. Köszönöm. Köszönjük szépen! Ezzel ezt a napirendi pontot is lezárhatjuk. Ahogyan láthatja, közös álláspontot képviselünk, egyszerűen csak elgondolkodunk azon, hogy mit tehetünk a visszáságok ellen, a megfogalmazás jó, de szeretnénk a tényeket is látni. Meg tudom erősíteni, hogy az Európai Bizottság tíz évnyi nyomásgyakorlás után végre elmozdult felénk, ezt pozitívan értékeljük, jó a kommunikáció ezen a téren, és remélhetőleg most már a szavakból tények lesznek, és akkor talán majd kedvező eredményekről számol a következő jelentés. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a türelmét. Hát legalább hallhatta a negyedik vasúti csomagról szóló vitánkat. És még egyszer szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját, akik a tolmácsok egyébként egy kicsit tovább maradtak velünk. Munkaidőjük elvileg már lejárt. Egyéb kérdések? December 5-én lesz, 15 órakor a következő ülésünk, ennyit szeretnék még mondani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és szép napot kívánok!